Okay, colleagues. I still think these 2.30 starts. I'm going... Kedves kollégák, akkor folytatnánk. Nyilván nagyon nagy ez a szakbizottság, a DEVE és az ENVI együttműködésével, de úgy látom, hogy ennek ellenére a kollégák nem értek még vissza. Az a tapasztalat, hogyha 2.30-ra kezdjük a, a, a az üléseket, akkor valahogy nem írnak ide a kollégák. Megértem ezt az igényt, hogy a tolmácsok szeretnének 6.30-kor végezni, de hát ez van, egy darabig elmélet a rendszer mellett maradunk. Nos, a DEVE szakbizottságának a napirendje, illetve a, az NV 15-ös napirendi pontja fenntartható fejlődés az STG-k teljesítése, végrehajtása az Európai Unión belül. A kollégámnak már ide kellett volna érnie az önvideve cserére, e, de nem tudott a dugó miatt ideérni sajnos, úgyhogy e, kollégája képviseli, aki majd bemutatkozik, mert nem tudom ki a nevét, mondja az elnök. Tehát e, megvitatjuk, hogy az STG-ket milyen módon tudja teljesíteni az Európai Unió, hiszen következő júliusban az Európai Unió egészen eh, megjelenik New Yorkban, és eh, magas szintű politikai eseményen számol be arról, hogy hogy teljesíti ezeket a kritériumokat eh, kívül és belül, az EU-n belül és az EU-n kívül. Tavaly óta együtt dolgozunk azon, hogy az Európai Uniónak holisztikus megközelítés legyen az SZTG-kkel kapcsolatban, hiszen fontos számunkra, hogy az Európai Unió ne csak az EU-n belüli elvárásokat, hanem a külső dimenzióval kapcsolatos eltárásokat, fenntartó fejlődési elvárásokat is teljesítse. Az Eurostat ugye éves jelentést ad ki arról, hogy az EU országok hol tartanak a célokhoz képest. Úgyhogy ezzel meg is adnám a szót, és talán utána majd meg hallgatjuk, hogy önök mit mérnek, mit nem mérnek, vannak-e olyan területek, amelyeket senki nem mér. És éppen kértük, hogy saját kezdeményezés jelentést is írhassunk a jövő évi magas szintű politikai fórumot előkészítendő, és úgy gondolom, hogy a megfelelő statisztikák beszerzése nagyon fontos része lesz a munkánknak az a kapcsolatban, hogy az EU hogy teljesít az STG-kkel kapcsolatban, úgyhogy ezzel meg is adnám a szót Stoyle úrnak, aki az Eurostat osztályvezetője. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Anton Stoyle, I'm heading the unit for environment. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos részleget vezetem itt van velem kollégám Krisztin Mayer is, mint csoportvezető. Ő felel a fenntartható fejlődési indikátorokért. Ugye új kontextusban kell beszámolnunk most az indikátorok teljesüléséről, és már most is elmondhatom azt, hogy az a célunk, hogy minél hamarabb tavalynál korábban szeptember elején, közepén adjuk ki a jelentést, jövő évben pedig június elején. És mielőtt a jelentést bemutatnám, egy kis kontextust is szeretnék adni, hátteret felvázolni. 20-30-as rend, különböző szinteken határozza meg a monitoring elvárásokat globálisan, regionálisan, tagállami szinten is ez kifejezetten e, megfogalmazza a 2030-as rendre vonatkozó dokumentum. Mi az EU szintről fogunk beszélni, de talán hasznos lenne hangsúlyozni, hogy milyen különböző szintek vannak. Van egyszer egy ENSZ szint, ez a globális szint, ahol a monitoring e, ugye azt a 169 célkitűzést érinti, amelyek a 2030-as agendában szerepelnek. Itt az ENSZ Statisztikai Bizottsága illetve a felelős ENSZ hatóságok, akik gyűjtik az adatokat a monitoringhoz. A monitoringra egy globális lista alapján kerül sorra, amely 232 indikátor tartalmaz. Ezeknek az indikátoroknak az alapvető jellegzetessége az, hogy nem mindegyik létezik még, ezeknek az eszközöknek csak a 40 a fed le valójában adatokat, a többinek még csak a neve, neve van meg van 30% amelyeknél van megállapodásba foglalt módszertan, de az országot nagy része nem alkalmazza, és van egy harmadik csoport is, ilyen csak 30% közül, ahol még nincs megállapodással elfogadott módszertan az indikátor mögött. Az ENSZ-ben tehát azt figyeljük, hogy az SDG-k ezek a fenntartható fejlődési fejlődése kapcsolatos indikátorok hogyan teljesülnek. <clears throat> A 2016, 2016-os bizottsági közlemény szellemében igyekszünk beszámolni a teljesítményünkről. Nyilván a Nemzeti Statisztikai Hivatalokkal és más érintettekkel, bizottsági részlegekkel, ezerosattal együttműködve. Nyilván a jelentés csak a meglévő adatokkal foglalkozik, azokkal az indikátorokkal, ahol van adat. Ez azt jelenti, hogy évente felülvizsgáljuk, hogy milyen is pontosan az adott pillanatban az indikátor készlet, hiszen ez folyton változik. <clears throat> Több további réteg is van, sok országnak van már saját nemzeti fenntartható fejlődési eszközkészlete, indikátorkészlete, amelyek sajátosak és nem feltétlenül egyeznek meg se az ENSZ indikátorokkal, sem az EU-s indikátorokkal, hiszen lehetnek egyrészt sajátos igények adott tagállamban vagy, vagy országban, illetve az is lehet, hogy egy, az egy adott területen más indikátorokat használnak sajátos okokból. Tehát mi az EU szinten, az EU politikák hátterében azokkal szemben, azokkal összehasonlítva vizsgáljuk az indikátorok teljesülését. Két alapvető elv határozta meg, hogy milyen indikátorokat választottunk. Először is ezeknek relevánsnak kell lennie az adott politikákkal kapcsolatban, másrészt pedig meg kell lennie a megfelelő statisztikai minőségnek, minimum minőségnek. Lehetőleg frissen, rendszeresen frissítésre kell, hogy kerüljenek, és így tovább. 2017-ben választottuk ki az első indikátorkészletet nagyon széles egy, egyeztetési folyamat során Ebben a tagállamok különböző tanácsi bizottságok is részt vettek, felhasználói fórumok, egyetemi világképviselői, civil szervezetek, civil társadalom maga, és nagyon sok nemzetközi szervezet is részt vett ebben a folyamatban. Kedvező véleményt kaptunk az Európai Statisztikai Rendszerre vonalkozó bizottságtól 2017 májusában, utána évi felülvizsgálatokra került sor ennek alapján hat indikátor módosult is, és ebben is ugye sok partnerrel együtt működő módon járunk el. A következő jelentés tehát 2019. júniusában fog megjelenni. Az EU készlet jellemzői, tehát 100 indikátor van, 17 célkitűzést fed le, legfeljebb hat indikátor van egy célkitűzés esetében, de van olyan indikátor, amelynek több célú felhasználása van, több célkitűzéshez is kapcsolódik. Ezzel a jelentés narratíváját tudjuk aláhúzni és hangsúlyozni, hogy milyen holisztikus megközelítést alkalmazunk. Az indikátorok kétharmada a hivatalos statisztikákból táplálkozik, egyharmaduk más forrásokból, és az elsődleges források például az Európai eh, eh, Környezetvédelmi Ügynökség, az OECD és jó néhány más forrás is. 55 eh, indikátor a 100-ból megfelel az ENSZ indikátoroknak, illetve vannak olyan programok, mint az Európa 2020 például, vagy a bizottsági prioritások, vagy az Európai Szociális Értékelőtábla, Social Scoreboard, amelyeknek maguknak is megvannak a maguk indikátorai, és a mi 100 indikátorunk közül 28 ezeket tükrözi. Most szeretném a monitoring csomagot bemutatni, szeptemberben tettük ezt közze, közé, hogy elérjünk minél több felhasználót, intézményi felhasználót, a közvéleményt, akik érdeklődnek a téma iránt, különféle termékek megtalálhatók a mi honlapunkon. Különböző cikkek, illetve jelentések állnak tehát rendelkezésre. 17 fenntartható fejlesztési cél van, amit az ENSZ fogalmazott meg. Mindegyikhez tartoznak indikátorok, erről a kollégám már szólt. Úgyhogy ha megnézik a honlapunkat, akkor minden SDG-nél megtalálhatók az általunk értékelt indikátorok. Itt látható például a minőségi oktatásra vonatkozó indikátorlista, és egyeseknél vannak meglévő célok is, oktatásban például az oktatás képzési keret, a 2020-as határidőre vonatkozó indikátorok, amit a tagállamok és a bizottság fogalmazott meg, és ezeket mérjük számszerűsíthető célokhoz képest. Tehát itt a tendenciákat is értékeljük. És ennek megfelelően, ha a célt megvizsgáljuk, lehet, hogy jelentős előrelépés történt, ez a zöld felfelé mutató nyíl, lehet, hogy csak mérsékelt előrelépést, ez az átlós nyíl, itt ennél az SDG-nél ez nem fordul elő. Lehet, hogy elégtelen az előre haladás ahhoz, hogy a célt el lehessen érni, illetve elmaradás a céltól, ahol egy lefelé mutató piros nyíl látható. És amennyiben nincsen konkrét cél, akkor a fenntartható fejlesztési célokhoz képesti tendenciát értékeljük, és van négy kategória, ahol jelentős, mérsékelt előre haladás történt, vagy pedig mérsékelt, vagy jelentős elmaradás. Úgyhogy ez a négy kategória létezik. Minden egyes kategóriánál elvégezzük az értékelést az indikátorok alapján. A legjobban teljesítők esetében három cél, az egészségügy esetében, a minőségi oktatás esetében valósult meg, illetve az energia esetében. A baloldalt pedig az SDG 10-esnél elmaradt a megvalósítási ütem a célok elérése tekintetében. Ezeket értékeltük az elmúlt öt évben. A négyes a négy alulátható SDG-nél pedig nem tudjuk a tendenciákat értékelni, ugyanis nem áll rendelkezésre elegendő adat. Tehát itt ha a célok idős soránál a 75% alatt marad a teljesítmény, akkor az értékelésben ezt elmaradásként értékeljük. Ezeket a termékeket említettem az előbb. Az SDG monitoring jelentés, ezt a bizottság minden tagja megkapta, tehát önök is megismeretik ebből a az összes indikátor részletes elemzését, az értékelési módszereinket, van egy kis tájékoztató füzet, ez sokkal jobban áttekinthető, két-két oldalban taglalja az egyes célokat. Egy új termék idén, egy digitális kiadvány, amit a honlapunkon lehet elérni, ebből a tendenciákat lehet interaktív alapon vagy módon követni. Ezzel a fiatalokat is igyekszünk érdeklődővé tenni a téma iránt. Ez egy játékosabb megközelítés. Kérem, hogy mielőtt a végére élünk a prezentációnak, még csak annyit szeretnék elmondani, hogy jelenleg felülvizsgáljuk az indikátorokat, mégpedig annak érdekében, hogy ezek minél relevánsabbak legyenek. Az új szakpolitikai kezdeményezéseket is tehát bevesszük az indikátorok körébe, és ha új indikátorok is megjelennek más forrásokból, akkor ezeket is átvesszük annak érdekében, hogy a szakpolitikák szempontjából ezek relevánsabbak és kifejezőbbek legyenek. Ugyanakkor az alap jellemzőket szeretnénk megtartani, tehát 6 indikátor célonként, és minél jobb indikátor merül, vagy kerül kidolgozásra, akkor azokat a régebbiek helyére vesszük be. Vannak új indikátorok, amelyeket vizsgálunk, ezeket egyelőre csak várakozó listára tesszük, a felülvizsgálat egy széleskörű konzultációt követ, az érdekelt felek platformját is figyelembe vettük, velük is konzultáltunk. Az indikátorok felvizsgálata az év vége előtt zárul le az illetékes főigazgatóságokkal. Jövő hétfőn fogunk találkozni, megvitatjuk a változásokat. Válhatóan csak három indikátor változik idén. ...2020-2025 ös időszakra is felvizsgáljuk majd ezeket az indikátorokat a 2020-as horizont keretében. Úgyhogy várhatóan 2021-ben egy szélesebb körű felvizsgálat lesz. Az új indikátorokat közzé tesszük, ezek hasonlóak a mostaniakhoz, mégpedig január elején, és aztán egy jelentést fogunk összeállítani, amit várhatóan 2019. június végéig elkészítünk hogy a 2019-es magas szintű politikai fórum számára ez rendelkezésre álljon. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Myself a number of questions and... Nekem is volna egy-két kérdésem, és talán még a kollégák közül is néhánynak volna. Az első kérdésem a tanulmányra vonatkozik. De a bizottságon belül ugye a szakpolitikával foglalkozó szakértőkkel is tartják a kapcsolatot de azonban a konklúziókra nem igazán térnek ki. Az első, ami meglepő számomra az volt, hogy a minőség egyre rosszabb, nem javuló tendenciát mutat. Úgyhogy mert decemberre várunk egy dokumentumot a bizottságtól az stg végrehajtásáról. Nem tudom, hogy ezzel egyáltalán foglalkoznak az Eurostatnál. Vagy van itt valaki a bizottság részéről? Nem, azt hittem az ön területe ez, de majd akkor legyen szes elmondani nekünk, hogy ezzel mit csinálnak. Nevezetesen azzal az információval, amit az Eurostattól kapnak. Mert ami az éghajlatváltozást illeti, a kopot, a célok felé ö, való ö, közelítést. Hautala asszonynal úgy gondoltam, hogy ezt teszi az EU. Monitorozunk, következtetéseket vonunk le, és intézkedünk. Nem tudom, van-e egyáltalán az EU tagállamok között valami összehasonlítás? Mert azt hiszem, hogy csak EU szintű információt szolgáltatnak, vagy esetleg tagállamonként itt is, és értékelik a fejlődést. A bizottságnál valaki elemzi ezeket a dátumok, ezeket az adatokat, hogy végül is megalapítsa, hogy a tendencia jó, nem jó, vagy egyáltalán hogyan foglalkozik ezzel az EU. A másik az egységes módszer hiánya. Tehát a tagállamok más és más módszert követnek, ha jól akarunk mérni, talán nem azzal kellene az időt tölteni, hogy a módszereket váltogatjuk, hanem koncentrálni a célokra. Ezt akartam kérdezni, de van még egy kérdésem. Itt van ez a szép interaktív dolog az SDG-kről, de kivel dolgoznak együtt? hogy ezt reklámozzák. Ott vannak az ENSZ szervek, a UNICEF-nél voltam mostanában, amely ugye a gyerekekkel foglalkozik napi szinten. Nem tudom, hogy más ENSZ ügynökségekkel együttműködnek-e. Hogy ne csak egy szép weboldallal rendelkezünk a bizottságnál, amit senki nem használ, hanem hogy eljussunk az iskolákba és egyéb szervezetekhez is. Van-e valakinek a kollégák közül még kérdése? Tessék, utala, Heidi utala asszony. Köszönöm, Linda. Köszönöm a jelentés ismertetését. Biztos vagyok benne, hogy jó szolgálatra, szolgálatunkra lesz. Nagyon fontos tényeket tartalmaz, háttérinformációt azzal kapcsolatban, amit a az Európai Parlament napi szinten szeretne tenni. Kérdésem azonban a következő. Ami a politikai oldalt illeti, a politikákat kialakítókra gondolok itt a parlamentnél és a bizottságnál, valami kvalitatív aspektussal kiegészítik ezt az egész gyakorlatot? Mert említette, hogy a fiatalokat érdekli ez a dolog, ez így van, de már elhangzott az, hogy nem szabad az időt vesztegetni. Tegnap 22 diákkal találkoztam, 15 és 17 év közötti korcsoporttal, akik itt voltak egy látogatáson is. Borzasztóan féltek attól, hogy mi történik a bolygóval. Tényleg valami pozitív dologra van szükség, amit a politikusok is képviselhetnek, hogy figyelembe vegyék az aggájaikat. Ugye a vízzel kapcsolatban már a ö, szüleinknek is azt mondták, hogy zárják el a csapot, és hogy ne dobálják el a szemetet, úgyhogy most mi jövünk jó lenne, ha a parlament is felvállalna ezeket a dolgokat, és részt venne ebben. Hogy reményt és megnyugtató szavakat fogalmazzon meg, hogy a politikusok igenis tesznek valamit ennek az érdekében. Tehát a kérdésem nagyjából ez, hogy lehetne ezt valami élő folyamattá alakítani, hogy nekünk is legyen valamilyen befolyásunk a realitásokra itt ezen a házon kívül. Elnök, én is találkoztam az UNICEF-től fiatalokkal, akik az éghajlatváltozásról beszéltek. És hogy van az, hogy nem tudunk elég gyorsan föllépni, és nagyon-nagyon sok országból voltak, Lengyelországból, Szlovéniából. Igen, csak egy dolgot szeretném még elmondani, mondja Hautala asszony. Ezen az a adatbázis alapján van arra lehetőség, hogy valami dinamikus üzenetet fogalmazzunk meg, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan döntések, amelyek tovább visznek minket, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket a végrehajtási folyamatokat a már létező politikai területekre illesszük be. Hogy ne csak ilyen elszigetelt valami legyen, biztos vagyok benne, hogy akkor sokkal többen részt is vennének ebben, nem csak néhányan. lány. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönet az erőfeszítésekért, a rendkívül hasznos jelentését. Nos, már a kezdetek kezdetén, amikor ezeket a célokat jóváhagytuk, a kollégák közül néhányal hangsúlyoztuk, hogy szükség van a monitorozásra, az előrehaladás nyomon követésére a tagállamokban, de európai szinten is. A lényeg az, hogy az önök által végzett munka tényleg segít, de ugyanakkor látom, hogy milyen korlátjaink voltak eddig is, amikor a, ezekkel a célokkal foglalkoztunk az elmúlt évek során. Az első az, hogy nincs átfogó európai kerete a végrehajtásnak. Úgyhogy amikor látom ezt a jelentést, illetve azt, hogy az EU célokhoz képest értékelik az előrelépést, azon töprengek, hogy lehet, hogy ezeket a célokat is talán közelíteni kellett volna a célokkal. Ez is nagyon fontos a bizottsági fenntarthatósági közlemény kapcsán. És azt gondolom, hogy sokat segítene nekünk, hogyha jelentésben, és jó lenne, ha erre a következő alkalommal sor is kerülne, ha, lehető, ha lehetséges, ne csak azt mérjék fel, hogy történt előrelépés, avagy sem, vagy rosszabb lett a helyzet az egyes célok, célkitűzések kapcsán, hanem hogy mérjük azt is, valamilyen referencia alapján, hogy hogy sikerült elérni a célt. Remélem értik, hogy mit szeretnék mondani. Most azt látjuk, hogy sikerült előrelépni, avagy sem. De a jelentésükben elképzelhető lenne az is, hogy tudjuk azt, hogy a célok eléréséhez még mennyit kell előre haladnunk, milyen messze vagyunk azoktól, mert ez is sokat segítene. Az egyik dián azt láttuk, hogy a tízes célkitűzés, amely az esélyegyenlőségek csökkentéséről szól, ahogy Linda is elmondta, sajnos lemaradtunk. Viszont más célokkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy előrelépés történik. Nem csak az egyetemesség a legfontosabb az új program vonatkozásában, hanem a célok, célkitűzések egymáshoz kapcsolódnak. És azt gondolom, az is sokat segítene, hogyha ezt hangsúlyoznánk, és elmondanánk, hogy nem föltétlenül azt jelenti ez, hogy csak egy-egy területen lépünk előre, hanem az egész keret végrehajtása terén. Ezért jó lenne látni a kapcsolatokat a különböző célok között, illetve azt, hogyha egy területen előre lépünk, nem föltétlenül lépünk előre az összes többi területen is, hogyha az összes többi nem mozdul. És ez a legutolsó gondolat, hogyha erőfeszítést kell tennünk, mert ez igaz, Heidi is elmondta, hogy túl kevesen vagyunk itt. De ha Az Európai Parlamentben és azon kívül egy nagyon fontos témaként kezelnénk ezt, akkor talán eredményt tudnánk felmutatni a legfőbb kihívások terén, illetve hogy azzal kapcsolatban, ami, ami kockán forog az EU jövőjét illetően. Ezért kell tényleg mindent megtennünk annak érdekében, hogy a következő eszmecserén több kollega vegyen részt, mert nagyon fontos ez a téma. Végül, a következő jelentésben esetleg értékelni tudnák azt is, hogy az európai szakpolitikák hogyan befolyásolják a harmadik országokat, ami az SDG-k végrehajtását illeti. Köszönöm szépen, Várján asszony! Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon érdekes dolog ez. Az környezetvédelmi szakbizottságban támogatjuk -e mindezt, és kicsit lehangoló azt látni, hogy mekkora erőfeszítést tettünk egyik másik területen. Olyan területeken, ahol sajnos nem nagyon látjuk az eredményeket. Azért, és ezt ugye a bizottságnak kellene megvizsgálni, mert gyakorlatilag a végrehajtással van gond. Mert annyi, de annyi szakpolitika születik egyik másik terület előrelépésének támogatására, de amikor az a megvalósításra kerül sor és az intézkedésekre, amikor feltesszük a kérdést a tagállamoknak, hogy hogyan tudják ezt az egészet így összefogni, most erről kellene többet beszélni, mert ahogy Heidi Hautala is elmondta, és Linda McAven, amikor az emberekkel beszélünk, megijednek, félnek attól, hogy mi lesz a bolygóval. És aztán elmondjuk nekik, hogy itt az Európai Parlamenten belül szakpolitikákat hoztunk létre a probléma megoldására, de aztán jön a végrehajtás. A tagállamok része a végrehajtásban. De az éghajlat terén nincs mérce. Ez döbbentett meg. Nem tudom, ez az az üzenet, amit Katowice-ben közvetíteni akarunk, hogy az Európai Unióban az éghajlattal kapcsolatos fellépéseket nem tudjuk mérni. Csak beszélünk, beszélünk, de végül hol van a kézzelfogható eredmény? Mert nincs elég mutatónk, hogy ezt értékelni tudjuk. Nem akarom itt most ezeket megnevezni, de nyilván mindenki tudja, mire gondolok. Tehát, hogy van az, hogy nem tudjuk mérni azt, hogy itt mi történik? Ami a tiszta vizet, a szanitér kérdéseket illeti. Hogy, hogy nem lehet ezeket mérni a tagállamokban? Egyszerűen ez hihetetlen. A tiszta víz és a szanitér kérdések. Szerintem Ugye meghallgattuk a jogszabályok végrehajtására vonatkozó kérdéseket, ami a víz minőségét illeti. Úgyhogy a bizottság rendelkezik valamilyen értékeléssel. Nem lehetne ezt valamilyen mércébe foglalni, hogy lássuk, hogy na, ezt értük el? Ez egy kérdés. Elnézést, nem akarok senki ellen beszélni, csak szeretnék hangot adni a frusztrációmnak, mert már annyit, de annyit beszéltünk erről. És az a tény, hogy nem igazán eh, haladunk ötről a hatra, eléggé frusztráló. Köszönöm szépen. Ott vannak a 2020-as, 30-as céljaink, úgyhogy az éghajlat terén vannak mércéink. Mérjük azt is, mondja az elnök asszony, hogy a víz minőségét illetően hol tartunk. Hát ez nagyon érdekes, hogyha nem gyűjtenek adatokat erről. Hát nem mondhatjuk azt Katowice-ben, igaza van, hogy nincsenek adataink. Köszönöm, akkor a bizottsághoz fordulok, kérem, magyarázzák el ezt nekem, köszönöm. Köszönöm. A statisztikai szempontból kezdeném, és utána meg kollégám válaszol a nehezebb kérdésekre, amik a politikai döntésekkel függenek össze. Először is, mi az Eurostat szerepe ebben a folyamatban? Említhettem, hogy ENSZ szinten ugyanez a helyzet, a statisztikusokat kérdezték meg, kérték meg, hogy alakítsák ki a monitoring keretrendszert. Gyakran ez a helyzet, hiszen a statisztikai hivatalok szerepe az, hogy semlegesek legyenek, ők gondoskodnak az adatok minőségéről, de nem vesznek részt magukban a politikai ügyekben ugyanez a mi dolgunk is itt, egyfajta egyensúlyt biztosítani, a adatok minőségének egy minimális szintjét biztosítani. A politikai értékelés nem a mi feladatunk, és a, a szövegben statisztikai jellegű leírást adunk, és a politikai átfogalmazása ezeknek a ügyeknek már a megfelelő politikák, felelős igazgatóságok, főigazgatóságok feladata. Az adatok tagállamokra le vannak bontva a legtöbb indikátor tekintetében, ugyanakkor nem értékelünk semmit, nem teszünk oda piros vagy zöld zászlóskákat. Ha ezt megtennénk, akkor valószínűleg a tagállamok nem nagyon örülnének a tevékenységünknek, a ténykedésünk eh, miatt. Úgy gondolom, hogy az adatok értelmezése a lényeg, értékelni a tagállamokat semmiképpen nem lehet a mi dolgunk, nem lenne megfogadható, elfogadható módszertanak sem, főleg az, hogyha mondjuk piros zászlót osztanák magyarázat nélkül. Nos, mi a magunk részéről nem fogunk statisztikai hivatalként semmilyen módon közelebb lépni a fiatalokhoz, ez nem a mi feladatunk. Van olyan programunk, amely a saját szervezetünkben a fiatalokkal foglalkozik, de itt nyilván nem erről van szó. Mennyire vagyunk messze a célkötözésektől, ha jól értem a kérdést? Most eh, erre akkor lehet csak válaszolni, hogyha van politikai célkitűzés. Ha nincs politikai eh, célkitűzés, akkor statisztikai hivatalként mi nem nyilatkozhatunk meg eh, arról, hogy hol tartunk. Egy politikai jellegű szervezetnek más a, az elvárásrendszer, amelynek meg kell felelnie. Ami a harmadik országokkal való kapcsolatokat illeti, ez a napi rendőrkön szerepel, és igyekszünk ebben az irányban munkát végezni. Ami a klíma kérdésekkel kapcsolatos intézkedéseket illeti, nos négy terület, a klíma és a víz van, ahol nem tudtunk agregálni, ahol nem tudtuk az összesített képet kialakítani. Remélem, hogy jövőre ez lehetséges lesz. Voltak ennek okai, a kiválasztott indikátorok egy része nem tette lehetővé ennek a megközelítésnek az alkalmazását, és a következő évben ezt valószínűleg meg tudjuk majd tenni. Az agregált értékelés nem más, mint az összes indikátor összegzése, tulajdonképpen kommunikációs eszköz, hogy az emberek áttekinthessék az eredményeket, ugyanakkor a szakértők kritizálnak bennünket, hogy ez túl egyszerűsíti a helyzetet. Tehát nyilván az ember mindig két elvárásrendszer között esik a pad alá, vagy azért, mert túl részletes, vagy azért, mert túlságosan egyszerűsít. A víz kapcsán nem tudom, hogy lesz, lehet-e elég indikátorunk eh, ahhoz, hogy az agregált eh, értékelést elkészítsük, és ennyit akartam mondani magam részéről, átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen. Néhány szóban a szélesebb képről, az ENSZ mindig a fenntarthatóság zászlós hajója volt, hiszen ez a koncepció abszolút részét képezi az összes ENSZ alapmegállapodásnak. És hogy is önök is említették, a fenntartható fejlődés közös felelősségünk mindannyiunknak. És a bizottság a szubszidiaritási elvvel együtt Ezeket az elveket a tagállami, regionális, helyi kormányokkal együttműködve valósítja meg. Nos, a fenntartható fejlődés céljainak a kialakítása volt itt az Európai Bizottság elsődleges feladata, majd lehetővé tenni azt, hogy a hosszú távú jövőképet 2020 utánra is kiterjesszük. Ebben a tekintetben a bizottság egy a helyzetet átgondoló dokumentum Reflection Paper megszövegezésén dolgozik. Természetesen meg kell említenünk a párizsi klímaváltozási megállapodást is, és hangsúlyozni szeretnék, szeretném, hogy ez egy politikai jövőkép, aminek az a címe, hogy a közgondolkodást és a közvitát stimulálja, ösztönözze és Európa jövőjének eh, a választások előtti és azt követő eh, megvitatásának része tulajdonképpen. Az a célunk, hogy a dokumentum az vége felé elfogadásra kerüljön. Ha jól értettem az elején, szeretnék nek saját kezdeményezési jelentést is készíteni, de lehet, hogy ezt félreértettem, talán még a parlamenti mandatum eh, vége előtt. Minden esetre örömmel tekintünk az önökkel folytatott további párbeszéd elé. Köszönöm szépen. Én értem a statisztikusok szerepét. A statisztikák szerepét, de azt nem egészen értem, hogy itt a tagállamokban nem mutatnak ki tendenciákat, mert ők nem szeretnék, de a munkanélküliség, a dohányzás, egy sor egyéb dologban is ki lehet mutatni tendenciákat. A lényeg itt az, nem azt várjuk a statisztikusoktól, hogy elmagyarázzák az okokat, vagy hogyan lehetne változtatni a dolgokon, hanem hogy úgy állítsák össze az adatokat, hogy ezeket a kérdéseket a közvélemény tegye fel a politikusok felé, hogy miért nem teljesülnek XY célok. Itt az adatokat nem csak azért gyűjtjük, hogy ki tudjuk mutatni, hogy a betakarítás időben történt. Az SDG-k célok, és ezt 2015-ben az ENSZ szintjén fogadta el minden tagállam az eljárással együtt. Tehát ehhez ők hozzájárultak. És amikor afrikai országokban járok elég gyakran, akkor gyakran hallom, hogy ők módosítanak az adatgyűjtésen, hogy a monitorozást el tudják végezni. Ha mi ezt nem végezzük el például a vízminőség kapcsán, akkor hogyan várhatjuk el ezt a harmadik világtól? Tehát lehet, itt szerintem előre kéne lépnünk. Azt is mérjük, hogy a halállomány hogy alakul decemberben a tanács elé kerülnek ezek a statisztikák. Egy sor dolgot tudunk mérni, amiből az emberek láthatják, hogy milyen lépések történnek, milyen előrelépés a, az éghajlatváltozás területén, a 2020-as célok kapcsán. Lehet, hogy az SDG ettől eltér, de hát ott is egyértelmű célok vannak. Még a főtitkárnak az MFF-ről múlt héten szavaztunk, és hogy az, az MFF-nek is az SDG-ről kell szólnia. Tudom, hogy itt a folyamatok elég lassúak. Egy 2015-ben Timmermans úr ott volt New Yorkban, és 2019-ben születik csak meg ez a reflexiós anyag? Úgyhogy ez eh, emlékeztet engem a brit kormány eh, különböző nyilatkozataira, amik ilyen ködös jövőképet vázolnak fel, mindenféle részlet nélkül. Remélem tehát, hogy eh, a bizottságon belül is történik valami elmozdulás ugyanis az ilyen multilaterális folyamatokban nekünk vezető szerepet kell játszanunk, hogy mások is követhessenek minket. Úgyhogy erre remélhetőleg egy saját kezdeményezésű jelentésben még visszatérünk, de itt meg is állok, mert folytatnunk kell a másik bizottságban az ülés. Maria, én csak azt szeretném hangsúlyozni, ha megvizsgálom itt az indikátorokat, nem annyira bonyolult ez az ügy azokon a területeken, amikről beszélünk, nem olyan nehéz mérni. De ön említette, hogy nem akarják felbosszantani a tagállamokat. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon nem tesszük helyesen, mindenkinek megfelelő következtetéseket kell levonni ezekből az adatokból. Mert egyébként a renoménk szenved csorbát, hogy a higiéniai intézkedésekben, az éghajlatváltozás területén, a béke, biztonság területén hogyan teljesítünk alul. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az adatok azt mondják, hogy azt mutatják, hogy itt nem jó a teljesítményünk, akkor lépjünk, tegyünk valamit a helyzet javítása érdekében. Mindenesetre köszönjük a beszámolót, és köszönjük, hogy a DEVE szakbizottság kollégái is csatlakoztak, és várom a saját kezdeményezésű jelentést. A DEVE kollégáknak mondom, folytatjuk az ülésünket a negyedik emeleten a PH épületben, ahol délelőtt is voltunk.